költségvetésből, amelyhez hozzá kell adni még kb. 100 milliót a halászati megállapodásra vonatkozónak. Tehát az Európai Uniótól kapnak támogatást a négy említett tagállamon kívül. Az Európai Unió második tényezője kapcsolataiban az OCT-kkel az, hogy megnyitja a horizontális programokat az OCT-k felé. Minden európai régió és terület programja nyitott az OCT-k felé is, kivéve néhány specifikus feltételt. De az OCT-knek is lehetőségük van részt venni az összes programban, kutatási, innovációs, más programokban. Persze vannak költségvetési vonalak is, amelyek ugye itt elsősorban a megújuló energiákkal foglalkozik, a biodiverzitással foglalkoznak. Ezeken a területeken az OCT-k hozzáférhetnek a programokhoz, de sok esetben ugye itt pályázatokon kell részt venni, nagy a konkurencia a különböző résztvevők, programban résztvevők között. Egy harmadik módozat a kapcsolatokban az EU és az OCT között amelyről még majd lesz szó persze az én bevezetőm után, ez pedig a kereskedelmi terület. Az Európai Unió az oct számára egy kereskedelmi keretet nyújt. A lehető legkedvezőbb ez a kereskedelmi keret, sokkal kedvezőbb, mint amit más partnerek kapnak. Mellesleg Remco Vál úr fog majd az Európai Bizottság részéről beszélni erről a témáról. A bizottság a tanácsnak átadott egy javaslatot, és felülvizsgálták a, ezt a kereskedelmi keretet annak érdekében, hogy minél kedvezőbb legyen az OCT számára. Tehát, ahogy mondta az elnökasszony is, ma jelenleg Ugye létezik már egy javaslat, jogalkotási javaslat, amely egy hosszú távú munka eredménye. 2008-ban kezdtük ezt a munkát, egy zöld könyvet adtunk ki a közvélemény is megismerhette ezt a témát, aztán 2009-ben a prioritásokat dolgoztak ki a bizottság egészen 2013-ig. Mellesleg ez egy olyan dokumentum, amely ilyet nagyon sok vita előzött meg, különböző fórumokkal szervezett meg az Európai Unió együtt az OCT-kkel nagyon sok technikai konzultációra, tárgyalásra került sor ezekkel az országok és területekkel, valamint az Unió tagállamaival. Aztán voltak különféle más események, amelyeket az Európai Parlament szervezett meg az OCT-k kezdeményezésére. 2011-ben az oct egy közös dokumentumot fogadtak el a négy tagállammal együtt. Ez egy olyan dokumentum, amelyben elmondják, hogy mik is az elvárásaik, mit szeretnének a jövőben elérni. Az Európai Bizottság a saját részéről számos tanulmányt készített el, belső tanulmányokat és külső értékelők által elkészített tanulmányokat, és ez is hozzá, ezek is hozzájárultak a hatástanulmányhoz, amelyet 2011. szeptemberétől 2012. március-áprilisáig elemeztünk. Ez egy olyan hatástanulmány, amely lehetővé tette a bizottságnak, hogy a jogalkotási javaslatát egy nagyon stabil alapokra helyezze. 2012. szeptemberében, tehát most egy héttel vagyunk a 11. fórum előtt, tehát egy hét múlva lesz az EU OCT fórum Grönlandon, és a bizottság részletesen be fogja mutatni a jogalkotási javaslatát, csak úgy, mint a négy tagállam, majd re, reagálnia kell erre, és az OCT-knek úgy szintén. A fórum után, a fórumot követő napon mm, kezdődnek a tárgyalások a tanácson belül, olyan tárgyalások kezdődnek, amelyek során a bizottság bemutatja majd a főbb javaslatait, amelyről már a múlt héten szó volt. Ez a javaslat három alapelven alapul, ezek nagyon egyszerű elvek. Az első elv, e, a, úgy mond, mondjuk úgy, hogy ez a vezérfonal, ez pedig a modernizáció, a közös érdekek és a koncentráció. Tehát három elvről van szó, amelyekről a bizottság az legutóbbi formókon már beszélt, Figyelembe kell venni mindazt az új fórumon majd, amely mind, mindazt, ami történt a legutóbbi találkozó óta, mind kereskedelmi szinten, mind pedig fejlesztési szinten, az Európai Unió fejlesztéspolitikája szintén. A koncentráció arra szolgál, hogy az európai pénzügyi támogatást szintjét növeljük, egyfajta tematikus és pénzügyi koncentrációt hozunk létre a kölcsönös érdekeknek megfelelően, ugyanis minden tanulmány, függetlenül attól, hogy ki írta azt, honnan ered, szólnak a közös érdekekről az Európai Unió és az OCT között. Tehát a közös érdekeltségű témák mind a két félt érdeklik. Aztán ott van a biodiversitás, a megújuló energiák kérdése is egy olyan példa, amely végtelenül fontos, és ezek is illusztrálják azt, hogy mit is értünk kölcsönös érdekeken. A bizottság javaslata javaslatában a szöveget is megváltoztatta, most egy új szöveggel állunk szemben. Ez a szöveg, ez a dokumentum öt részből áll. Az első rész az általános szabályokról szól, az általános záradékokról szól, a második rész az együttműködés területeiről szól, a jelenlegi határozatban a együttműködési területek szólnak a kereskedelmi, a termelési területekről, de itt most megpróbáltuk az összes együttműködési területet együtt tárgyalni. A harmadik rész kimondottan csak is a kereskedelemmel foglalkozik, és a kereskedelemhez kapcsolódó kérdésekkel. A negyedik rész azokat az eszközöket tartalmazza, amelyeket javasol az Európai Uniónak érdekében, hogy ezeken a területeken a fenntartható fejlődést biztosítsuk. Az ötödik és utolsó rész pedig záradékokat tartalmaz, amelyek a társulási megállapodás korlátaival kapcsolatos vannak mellékletek is, amelyek a címükkel ellentétben nem másodlagos dokumentumok a határozat részét képzik, és egyrészt pénzügyi kérdésekkel foglalkoznak, másrészt pedig azokkal a szabályokkal, amelyeket a kereskedelmi területeken alkalmazni kell. Úgy gondolom, hogy talán ennyit kellett elmondanom. Ez egy nagyon általános bemutatása csak ennek a javaslatnak. Én úgy gondolom, hogy a következő felszólalások majd rámutatnak a, ezen jogalkotási javaslat részleteire, és természetesen, hogyha lesznek majd kérdéseik, akkor nagy örömmel fogok válaszolni a kérdésekre. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én ismertem ezt a javaslatot a bizottság részéről, de még nem volt alkalmunk vitatkozni róla. Most Chloe asszonynak adom, Chloe Kálvinyák asszonynak adom meg a szót, aki az Okta elnök asszonya. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság elnök asszonyának, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, és amelyen az okta képviselője is itt van. Köszönetet mondok az európai parlamenti képviselőknek, hogy ezt a meghallgatást megszervezték, hogy ezen a fontos meghallgatáson meghallgassuk a különböző véleményeket. Most ugye Szaramandis urat hallottuk, én pedig az oktát képviselem, az okta az a társulás, amely az oct foglalkozik, és az antarktiszi térséggel az Európai Unióval partnerségi kapcsolatban vagyunk, és részt veszünk az új jogalkotási javaslat vitájában is. Szaramandis úr néhány dolgot már elmondott, lehet, hogy ezeket én is meg fogom ismételni, ezért elnézést kérek az OCT-k. Nagyon fontos szerepet játszanak az oktán a társuláson belül van egy egyszerű megállapításom nevezetesen, hogy az oct nagy családját nagyon kevése ismerik, akár az Unióban, akár a különböző országokban az oct pedig az Európai Unió régiói, távol eső régiói, vagy az AKC országokhoz, vagy az, nem azokhoz tartoznak, és ezek olyan területek, amelyek társult területei az Európai Uniónak. Az Európai Bizottságon belül ugye a az Európed, a fejlődő országokkal foglalkozó csoportot mindenki ismeri, ők is foglalkoznak az oct kkel részben az Európai Parlamenten belül pedig az önök szakbizottsága foglalkozik ezzel a területtel. Az oct tehát az Európai Unió családjához tartoznak, de nem ugyanazok a célkitűzéseik, mint a fejlődő országoknak. Az az oct ugye sok esetben kevésbé fejlett országokként vannak elkönyvelve. Ez a helyzet azért is alakult ki, mert a, a fejlesztési alapból kapnak ezek is, ezek az OCT országok is pénzösszegekkel támogatást, csak úgy, mint a fejlődő országok, az AKC országok. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy az Európai Unió családjához tartoznak az OCT-k, azt is halljuk, hogy az Európai Unió előörsei nagyon sok minden mondanak ezekről a területekről, de fontos a szerepük az Európai Unióval való kapcsolatban, és ez is erről is hallunk majd a meghallgatás során. Tehát e, itt, e, ahogy Szaramandis is elmondta, ez egy nagy család, amely nagyon eltérő, nagyon különböző sajátosságokkal rendelkezik a területüket, illetően a lakosság számát, illetően nagyon nagyok az eltérések, a gazdasági, szociális fejlődési szintjük szintén nagyon eltérő. Itt elsősorban a pénzügyi szolgáltatások, az akvakultúra, a halászat, az idegenforgalom, természeti erőforrások, ezek azok a területek, amelyek leginkább jellemzik az OCT-ket. A, az OCT-k lakosai mind Európai Uniós polgárok. Az OCT-k nem szuverén országok, és nagyon vannak téve az ökológiai, gazdasági kihívásoknak, a fenntartható fejlődésnek, de mindegyik OCT nagyon fontos az Európai Unió számára. Az OKTA jövőre fogja a tizedik évfordulóját ünnepelni, az európai intézmények éppen ezért nagyon is érintettek ebben a kapcsolatrendszerben. Kleist úr, aki a Grönland, aki Grönland elnöke, részt vesz majd a jövő héten a 11. fórumon, az Európai Unió és az OCT közötti, Európai, közötti 11. fórumon. Az európai képviselők is, a ciprusi elnökség képviselői is ott lesznek. Az OKTA elnökségét Artano úr veszi át Szentpia és Miklón szigetről az év végén. Brüsszelben néhány hét múlva megalakul egy iroda, amely a pénzügyi problémákkal foglalkozik a partnerkapcsolatokban. Szeretnék még egy másik dologra is utalni, az Európai Unióval a partnerségi kapcsolatot jobban és tovább kell fejleszteni. Az OCT-knek történelmi, kulturális hagyományaik vannak az Európai Unióval, és osztjuk az értékeiket. 2008 óta már a legtöbb OCT alkalmazza az Aki Communautert, az uniós vívmányokat, például Pierre és Miklón az eurót is használja, mint pénznemet. A fejlesztési politikában, az ágazati politikában is nagyon fontos az együttműködés. Ezt kimondta az az értékelés is, amely 2009-ig foglalkozott ezekkel az országokkal, területekkel. Az OCT-k nagyon érdekeltek a partnerkapcsolatokban. Zöld, a zöld könyvet öt éve adtuk ki, ahogy elhangzott, aztán különböző tanulmányok születtek, az okta keretén belül éves találkozókra is sor került az OCT-kkel, 2011-ben pedig kialakítottuk a partnerségi kapcsolatot kölcsönös érdekekről van szó, tehát számos OCT kommunikációs munkát is végez. Én ismerem Új-Kaledónia terveit, például minden évben megszerveznek filmfesztiválokat, kulturális eseményeket, aztán az Aruba Európa házban is különböző eseményekre kerül rendszeresen sor. De nagyon sokat tehát kommunikáció szempontjából nagyon sokat tudnak tenni. Van egy Európa Uniós iroda Numeában is, és sajnos azt hallottuk, és ez aggaszt bennünket, hogy ezt az Európa házat Numeában be akarják zárni. Nagyon röviden három példával szeretném illusztrálni azt, hogy milyen nehézségekkel állunk szemben. Azt látjuk, hogy ismertebbé kell tenni az uniós horizontális programokat is, ezekről is volt már szó. Az odában egy általános hozzáférést tudtunk biztosítani az összes horizontális programra vonatkozólag. Eh bien, malgré... Annak ellenére, hogy általános hozzáférés van ezen programokhoz. Nagyon nagy a nehézség ezen a területen, például a LIFE programhoz nem tudunk hozzáférni, mindidáig nem tudtunk hozzáférni. Aztán van egy másik téma, amelyet meg kell említeni, a stratégiai politikai párbeszéd. A tagállamok segítségével mindenképpen fontos figyelemmel kísérni a stratégiai rendszerek fejlődését, a, például a klímaváltozás területén voltak lehetőségek, aztán a különböző regionális területekkel fel kell venni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a mi szerepünket is megfelelő módon gyakoroljuk. Továbbá az OCT-k különböző kedvező lehetőségeket kaptak pénzügyi területen is, de ezeket tovább kell vinni, tehát privilegizált, preferenciált lehetőségeket kell számukra biztosítani, fel kell venni a harcot a szegénység ellen, meg kell említeni, hogy a 2011-es dokumentumban az OCT-k azt kérték, hogy kapjanak egy olyan lehetőséget, amelyekkel egyszerűsíteni lehet a különböző szabályok alkalmazását az OCT országokban. Sok esetben három-négy évig tartanak bizonyos folyamatok, ezeket leszeretnék egyszerűsíteni. Ami a jogalkotási javaslatot illeti, a 2011-es közös dokumentumban ugye már benne van, hogy az ódával kapcsolatosan a bizottság előkészít egy jelentést, a miniszteri konferencia pedig 25-én lesz az oktával. A zöld növekedés, az oktatás, az innováció, a kutatás nagyon fontos területek az OCT-k számára is. Természetesen itt politikai üzeneteket is kell küldenünk. Nem tudom még a részleteket elmondani önöknek, de vannak általános pontok az OCT-k a javaslattal kapcsolatban. Úgy gondolják, hogy a partner kapcsolatokkal és célkütézésekkel kapcsolatos témákat felül kell vizsgálni, figyelembe kell venni az OCT-k általános érdekeltségeit, a, az, hogy mire van szükségük regionális szinten, mit, mi képzelhető a regionális együttműködés szintjén. Tehát mind ezt fel, felül kell vizsgálni. A, az OCT-k tettek néhány javaslatot is, felszeretnék hívni a figyelmet bizonyos területekre. Röviden azt szeretnék, hogy a partnerkapcsolatok megerősített kapcsolatok legyenek, a segélyprogramokat szeretnék egyszerűbbé tenni, a, ezen folyamatokat, eljárásokat rugalmassább jobbá szeretnék tenni, annak eh, érdekében, hogy az együttműködés az AKC országokkal és ezen területekkel egyszerűbb legyen. A közösségi programokban szeretnének részt venni, eh, és természetesen erre világos utalás kell a különböző eh, programban is tenni. A munkaprogramok területén nagyon nagy a konkurencia, és sok esetben igazából nem férnek hozzá az OCT-k ezen programokhoz. Aztán a BEST program amely a biodiversitással foglalkozik, az OCT-kben szintén egy fontos terület, ahol szeretnének jelen lenni. Aztán a legkedvezőbb elván bánásmódot szeretnék élvezni, végül pedig az OCT és a világkereskedelmi szintű kapcsolatok tisztázására is szükség van. Ennyit akartam bevezetésképpen elmondani, és az elnök asszonynak visszaadom a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy betartottam hozzászólási időt, úgyhogy most a vendégeinknek adom meg a szót. Úgyhogy az első a panel keretében Tipolian úr kapja meg a szót. A prezident. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, hölgyem és uraim, bemutatkozni szeretnék, Patricien eh, Triolian vagyok, és az ultraperifériális régiók, illetve az óceániai, atlanti, indiai, illetve csendes óceáni szigetvilágnak a térségét képviseljük. Szent Bártelmi az év eleje óta OCT-nek számít, illetve Majot 2014-től ultraperifériás, és amúgy is már az OCT kategóriába került. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy sikerült megszervezni ezt a meghallgatást, és az Európai Unió, valamint a tengeren túli régiók együttműködéséről szóló úti tervnek a végrehajtása szempontjából ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát úgy gondolom, hogy igen, hasznos lesz az eszmecsere. Kettős öröm ez, mert egyrészt egy olyan témakör, amelyet a Parlament vitára érdemesnek tartott, illetve az Európai Unió támogatását nagyon fontosnak tartjuk, és hogyha szabad így fogalmaznom, a bizottság éppen most jelentette meg az új döntésre vonatkozó javaslatát az EU OCT társulás témájában. Tehát az Európai Unió fejlesztés politikájának a tárgyát képezik az OCT-k, és a kérdés úgy vethető fel, hogy mik a fő tényezői, fő témakörei a fejlődésnek. A 2001-es tengeren túli területekkel kötött megállapodás, és a támogatás rendszere jelentősen alakult és fejlődött európai, illetve nemzetközi szinten felvetődő kérdések, például a környezetvédelem, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, és a nemzetközi kereskedelem terén is nagy fejlődésnek lehetünk tanulni. Gazdaság és társadalmi problémák merülnek fel az OCT-knél, és fenntartható modell kialakítására törekszünk környezeti sérülékenység jellemzi az OCT-kat, illetve a természeti erőforrások fenntarthatóságára kell törekednünk. Az OCT-k gazdasági, társadalmi törekvései arról szólnak, hogy versenyképesek maradjanak, és eközben a környezetet fenntartható módon hasznosítsák. A környezetvédelmi kapacitások, a szomszédsági kapcsolatok, illetve a regionális gazdaságban játszott szerep világszinten nagyon fontos. Számos nehézséget jelent ez a szigetek számára, és a fejlesztési keret az OCT konkrét igényeit kell, hogy szolgálja. És örömmel nyugtázom, hogy az Európai Unió az OCT-ket az együttműködés középpontjába állította az új célok fényében, illetve a modern elképzelések kontextusában. Csökkenteni kell a szegénységet, és a fenntartható gazdasági fejlődés kell, hogy a tengelyet képezze az együttműködésünknek. Meg kell őrizni a biológiai sokféleséget, és a kereskedelem ellenére fenntartható módon kell gazdálkodnunk a tengeri erőforrásokkal. Ezt teszi lehetővé a partnerség, ezért prioritást kell, hogy kapjanak ezek a témák. A biológiai sokféleség kivételes az OCT-ken, és a LIFE program, az új program, amelyről éppen most hallhattunk, jelenleg egyeztetés alatt áll, és ez világosan felismeri, hogy mennyire fontos az oct projektjei esetében az EU-val való partnerség. A bizottság az Európai Unióhoz való társulás lehetőségét biztosítja további következmények nélkül. A környezeti főigazgatóság látja el ezeket a feladatokat. Ezzel szeretném zárni. Tudjuk, hogy a kereskedelemnek van elsődleges súlya, hiszen a közösségi piacoktól való függése igen erős ezeknek a térségeknek. És egyes következetlenségekre szeretném a figyelmet mindössze felhívni. Például új tanúsítási folyamatot ír elő az OCT exportőr cégei számára, akik a közösségi piacra szeretnének exporttermékeket szállítani. Ezek az új rendelkezések túl nagy terhet jelentenek, és még kipróbálatlanok, tehát nem feltétlenül segítik a területnek a helyzetét, illetve túlterhelhetik az adminisztratív kapacitást, amely korlátozott. És a származási szabályok, illetve az eredet megjelölési szabályok tekintetében is egy kicsit szigorú a bizottság, és az OCT területekhez, például a Szese szigetekkel összehasonlítva mások kedvezőbb bánásmódban részesülnek az Alkácsi régióban. És az OCT-k bizonyos kedvezményekben továbbra sem részesülnek. És ezzel a társulási megállapodással nagyon pozitív jeleket tapasztalhatunk. Én ezt optimistán látom, és a többi résztvevő úgy gondolom, hogy kitérhet majd a szigetvilágnak a versenyképességére, és hogy hogyan lehet az Európai Unió részéről a szigetek fejlődése szolgálatába állítani az említett eszközöket. Oui, oui, Monsieur Gaston. Gaston úr fog az első lenni, aztán Vál úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, akkor itt ülve maradnék. És... Tehát Gaston úr következik. Ő Saint-Pierre és Miklon területeket képviseli Párizsban, és az okta alelnöke is egyben. Donc, monsieur, monsieur Gaston, Először tehát Gaston úr következik. Merci, Monsieur Tirolien. Köszönöm szépen, Tirolien úr, elnök asszony. Tehát engedjék meg, hogy bemutatkozom Olivier Gaston vagyok, Hallották már, hogy Pierre és Miklón képviselője vagyok, de szeretném mondani, hogy a jövő héttől kezdve az okta elnökségét Pierre és Miklón veszi át, tehát ez egy fontos politikai feladat lesz az okta vezetősége Brüsszelben ülésezik. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Köszönöm Gráz asszonynak, Ponga úrnak és Sirolien úrnak. A téma, amelyel megbíztak, a versenyképes OCT-k egy fenntartható fejlődés érdekében igen, a versenyképesség egy nagyon fontos területe a, ennek a témának, ha megengedik, akkor három részre szeretném a, az előadásomat három részben szeretném bemutatni, egy, egy általános rész lesz, aztán hogyan, a második rész, hogyan lehet versenyképessé tenni az OCT-kat a fej, tartható fejlődés érdekében, a harmadik rész pedig mit tehetünk ma ma, amikor a társulási megállapodás felülvizsgálat alatt van. Először is általánosságban el szeretné mondani, hogy már nagyon sok mindent hallottunk az előző előadóktól, hallottunk ezen OCT-k lakosságának számáról, a területek nagyságáról, és így tovább. Tehát ezekről nem akarok beszélni, inkább a az értékekről szeretnék beszélni, hogy mely területeken lehet a versenyt biztosítani, és mindez mit jelent az Európai Unió fejlesztés politikáján belül. Tehát akkor a következő diát kérem, szlájdot. Tehát ez egy, ma itt úgy tűnik, hogy több különböző szlájdot látunk, tehát az első nagy érték a biodiverzitás. Erre nem szeretnék részletesen kitérni, ugyanis a meghallgatás második részében lesz majd erről szó. A biodiverzitás egy nagyon nagy érték az oct számára, és az európai biodiverzitás 90%-a az OCT országokon belül, vagy területeken belül található. Aztán ott vannak az erőforrások, a természeti erőforrások, amelyek szintén fontos szerepet játszanak az unió szempontjából, a halászati megállapodásról már volt szó az Európai Unió és Grönland között, és figyelembe véve a kölcsönös érdekeket, itt egy új kaledóniai fotót látnak. Új Kaledónia ugye 25%-át teszi ki a, nemzet, a nemzeti természeti erőforrásainak. nagy británia Franciaország, Dánia 85 százalékát a természeti erőforrásaiknak az OCT országokban találhatók. Ez a térség a legnagyobb tengeri területet is jelenti az Unió számára. Tehát fejleszteni kell a természeti erőforrásokat, és ahogy látjuk a fotón is, az idegenforgalom fejlesztése is nagyon nagy és jelentős értékű. Na most mik a fő problémák az OCT-k versenyképessége terén? Ma azt látjuk, hogy két fő fejlesztési modell létezik az OCT-kban. Az egyik a természeti erőforrásokon alapszik, a második pedig inkább a vállalatoknak nyújtott szolgáltatásokon és a luxus idegenforgalom, luxus turizmus terén nyújtott szolgáltatások. Tehát ezek azok a, a, a területek, amelyek nagyon jól fejleszthetők, és amelyeket figyelembe kell venni. A ö, nem megújuló természeti erőforrásokat is meg kell nézni, hogy hosszú távon mit is lehet csinálni velük. Tehát van egyrészt a verseny szintű megközelítés, hogyan lehet még több gazdaságot kreálni, hogyan lehet a fenntartható fejlődést biztosítani, a zöld növekedést különböző programokkal, például Arubának van egy nagyon jelentős programja, a Maluin szigeteknek, a Francia Polinéziának szintén az a célja, hogy a zöld növekedést támogassa és fejlessze. Tovább. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a fenntartató fejlődés szintjén biztosítsuk a versenyt? Látjuk a társulási megállapodás különböző célkitűzéseit is, nagyobb versenyképesség, adap, nagyobb adaptációs lehetőségek, regionális fejlődés, ezekről mellesleg Tirolien úr is szólt már, nem akarok minden részletbe belemenni, részletekbe belemenően szólni mindenről, de a versenyképesség, a nagyobb verseny az fenntarthatóbbá teszi a különböző területeket is, Fontos a régiókat is bevonni ezekbe a mm, folyamatokba. A regionális fejlesztés szintén kihat a versenyre. Továbbá nézzük meg most, hogyan lehet összeegyeztetni a versenypolitikát és a fenntartható fejlődést. Ez egy nagyon egyedi téma, és létezik egy fejlesztési eszköz, amely nagyon fontos ezen a területen, és amelyet az első Riói konferencián 20 évvel ezelőtt alakította ki. Ez pedig az Agenda 21. Úgy gondolom, hogy mindenki ismeri ezt az Agenda 21-et. Az agenda mit is jelent? Azt jelenti, hogy egy program, amelyet meg kell valósítani, és természetesen fenntartható fejlődést szeretnénk biztosítani. Ma az Agenda 21 80 ával kapcsolatos feladatokat Európában végzik, és mindössze 20 százalék marad az OCT-k számára. Azt hiszem, hogy a fenntartható fejlődés szempontjából fontos az OCT-k részvétele, a gazdasági szereplők részvétele, a civil társadalom részvétele, például ökológiai területen is. Mindez lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyük az ő tapasztalataikat is. Aztán ott van a transversalitás, a versenyképes ágazatok fejlesztése. Az Agenda 21-ben már szó volt ezekről a témákról is, aztán ott van az értékelés kérdése, sokkal nagyobb hatékonyságra van szükség a támogatások területén is. Az OCT országokban az Agenda 21 lehetőségeit Marie Galant vagy Guadalupe szigetén valósítják meg. Ezeket mellesleg a francia hatóságok is értékelték vannak folyamatban lévő tevékenységek, van olyan, ami már elindult, tehát folyamatban van, vannak nagyon hasznos tevékenységek ezen OCT-k számára. Tehát amit a lényeget illeti, melyek is a versenyképesség különböző tényezői, amelyek lehetővé teszik a fenntartható fejlődést, és az OCT-kat függetlenebbé teszik, endogén lehetőségeket kell megnézni, hogyan férhetnek hozzá a különböző infrastruktúrákhoz, hogyan lehet ezeket a területeket a világ más területeihez kapcsolni, infrastruktúrával, mi lesz a helyzet a szolgáltatások, a vállalatokkal, az OCT-k, ugye általában nagyon dinamikus szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Technológia szintjén, emberi erőforrások szintén is nagyok a lehetőségek, és úgynevezett versenyképes pólusokat kell kialakítani a kutatási központokkal, vállalatokkal kell együttműködni. Ez egy nagyon kifizetődő stratégia lehet, ezáltal is támogatni lehet az OCT-kat. Aztán ott vannak a nemzetközi tényezők. Beszéltünk a kereskedelmi megállapodásokról, a társulási megállapodásokról. Nagyon fontos az Európai Unióval való kapcsolatunk ezen a területen. Fontos a kedvező, a preferenciált bánásmódot biztosítani kereskedelmi szinten is, ez nagyon fontos. Számunkra a, létezik a egy, egy dokumentum, a, amelyet a világgazdasági ö, ö, intézet adott ki, és tartalmazza ezeket a különböző tényezőket is. Na most, ami a társulási megállapodással kapcsolatos felülvizsgálatot jelenti. Az Európai Unió és az OCT között közötti partnerkapcsolatnak eh, az OCT számára egy eh, nagyon nagy eh, hozzáadott értéke van. A fejlesztési politikája az Európai Uniónak nagyon fontos az OCT számára, mert lehetővé fogja tenni hogy támogassák a szoktatást, például a szakmai képzést, például Új-Kaledóniában, az infrastruktúrát nagyon sok területen, a, a regionális tevékenység is jelentős. Innovációs stratégiákat alakíthatunk ki az ultraperifikus területeken, aztán a kis vállalkozások, közép, kis és középvállalatok, vállalkozások támogatása Új-Kaledóniában szintén nagyon fontos. Aztán az eredettel kapcsolatos szabályok felülvizsgálata szintén, a kereskedelmi megállapodások fejlesztése szintjén. A következő slide, mit tehetünk, mi többet tehetünk még a társulási megállapodás tervezetével, ugye erről folyik jelenleg a vita az Európai Uniónak fenn kell tartania a támogatást az előző döntés óta a 1,27 százalék a Fedből. Éppen ezért nagyon fontos az OCT-k érdekeit figyelembe venni akkor, amikor kereskedelmi megállapodásokról tárgyalunk amikor a kereskedelmi megállapodásokat megkötötték az AKC országokkal vagy Kanadával, szintén figyelembe vették, hogy mennyire fontos partnerek ezek az országok. Az oct ugyanilyen fontos partnerek. A kereskedelmet liberalizálni lenne szükséges, ezek a kapcsolatok a kereskedelmi szinten is jelentősek, és a megállapodásokban ezeket is le kell fektetni. A legkedvezőbb helyzetekről már volt szó, a társulási megállapodásokban, a szolgáltatások szintjén, a javak szintjén látjuk azt, hogy a eredettel kapcsolatos szabályok nagyon kedvezőek egyes országok számára, de e, ezeket ki kell mindenképpen szélesíteni az oct e, részére is. Alá kell húzni azt is, hogy mennyire fontos a verseny a zöld növekedés e, szintjén is, a gazdasági szempontból, a fenntartható fejlődés szempontjából. No, hát ennyit akartam elmondani befejezésképpen. Van egy utolsó szlájdom. Mit is várhattunk a társalási megállapodás tervezetével kapcsolatosan? Hát az az, hogy nagyobb információra van szükség, jobban kell integrálni az OCT-kat, amikor a kereskedelmi megállapodásról beszélünk, sokkal kedvezőbb szabályokra van szükség, ahogy Tirolian úr is mondta, az eredet téma szintjén, bizonyos gazdasági ágazatok terén is fejlesztése van szükség, az Európai Unióval bizonyos együttműködési területeken is fejleszteni kell a jelenlegi helyzetet. Aztán az Agenda 21 értelmében fontos a fenntartható fejlődést biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bonjour euh, tout le monde. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ha megengedik, angol nyelven fogom a előadásomat megtartani. Tehát ez egy olyan téma, amely eléggé technikai jellegű, de most nem franciául, hanem angolul fogom ezt megtenni prezentációm a versenyképességről, a rezilienciáról és a fenntartató fejlődésről szól a tengeren túli területeken és országokban. És, illetve a tengeren túli társadalmi határozatról beszélnék, hogy az mit, te, mi, hogyan járulhat hozzá a kereskedelem kérdéséhez ezeken a területeken. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uram, az következő 10 percben szeretném a bizottság legfrissebb gondolatait eh, önöknek átadni arra vonatkozóan, hogy a kereskedelem hogyan tud hozzájárulni a versenyképességhez, rezilienciához és fenntartható fejlődéshez az OCT-kben. A júliusi bizottsági eh, dokumentumban részletesen is megismerhetik ezt a megközelítést. Én három innovációra szeretnék koncentrálni a kereskedelem területén. Először is a az OCT-k exportjaira vonatkozó feltételek javítása, beleértve a származási szabályok pozitívabb átétele, aztán jobb hozzáférés az OCT szolgáltatásokhoz, harmadszor pedig az erőteljesebb koncentráció a kereskedelme kapcsolatos ügyekre és a kereskedelme kapcsolatos együttműködésre. Először is bemutatkoznék röviden, Remco Vál vagyok, az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatóságának igazgatóhelyettese vagyok. Mi a gazdasági partnerségi eh, megállapodásokkal foglalkozunk Afrikában, a Karibi térségben és Rendes óceáni térségben, de ugyanakkor az OCT, tengeren túli területekkel és eh, országokkal kapcsolatos kereskedelmi politikával is mi foglalkozunk, és már 15 éve foglalkozom ezekkel az ügyekkel. Nem szeretném azt mondani ennek ellenére, hogy én lennék a nagy OCT szakértő, hiszen ez egy nagyon-nagyon összetett um, csoportja az országoknak és a területeknek, egy egész élet sem lenne elég az, hogy teljesen megismerjük őket. Most átugranám az előkészületi, az előkészítési folyamatot, ezt ismerik önök is, az ezzel kapcsolatos dokumentumok mind hozzáférhetők, elolvashatják ezeket, de a már említett három innovációra szeretnék rátenni. Először is az árukereskedelemmel kezdeném. Az innovációit nem volt nagyon könnyű, éppen azért, mert a, az EU szerződés tulajdonképpen alapvetően meghatározza a kereskedelmi kereteit, és az oct vámmentes és kvótamentes hozzáférést élvezhettek az Európai Unió piacaihoz. De hát hogyan lehetne ezt még ugyan javítani? Találtunk erre a módot, sőt, szükségesnek is találtuk azt, hogy még javítsuk ezt a helyzetet, tekintve, hogy a jelenlegi OCT határozat több mint tíz éves. Tehát hát, dióhéjban három dolgot javasolnánk megint csak először is, hogy és ami a legfontosabb az, hogy modernizáljuk és javítsuk a származási szabályokat. Ezek határozzák meg ugye, hogy az OCT áruk hogyan is élvezhetnek szabad hozzáférés az európai piacokhoz, ez nagyon fontos. Aztán a második fontos, pont az, hogy explicitét tegyük azokat a szabályokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen a szabad hozzáférés biztosítása. Ez adminisztratív együttműködést is eh, jelent, illetve azokat az eseteket is érinti, ahol ideglenesen fel lehet függeszteni a szabad hozzáférést. Ez is egy kényes terület. Aztán a harmadik pont, az pedig az, hogy arra, arra kérjük az OCT-ket, hogy legalábbis ne diszkriminálják az Európai Unió tagállamait más versenytársaival szemben, nem csak a fejlő, fejlett országokkal szemben, hanem az olyan feltörekvő országokkal szemben, mint Brazília, India és Kína se élvezzen hátrányt az Európai Unió. Először az első pontra, a származási szabályokra szeretnék rátérni. Hallhatták, hogy az oct és a bizottság is úgy gondolja, hogy, hogy itt, itt eh, ez egy fontos javítandó terület ezek a szabályok már több mint tíz évesek, sok minden történt azóta. A legmodernebb származási szabályokra vonatkozó rendszer az az általános preferenciális rendszer, a GSP, és hát ezek képezik a bizottsági javaslat alapját. Ami a tartalmat illeti, az új származási szabályok egyszerűsítik és felazítják az áruspecifikus szabályokat, és ideértve a halászati termékeket is. Például ugye vonatkozott egy szabály arra, hogy meg kell, hogyan kell meghatározni a halászhajók nemzeti hova, hova tartozását. Itt nagyon szigorú szabályok voltak érvényben a legénység, illetve a tisztek nemzetiségére vonatkozzon, és a bizottság szeretné ezeket a követelményeket megszüntetni, hogy egyszerűbbé váljon a halászati termékek számára a hozzáférés. Ami az eljárásokat illeti, ezeket is érintik az új szabályok, az, az eredeti igazolás, a származási tanúsítványt esetében bevezetjük a regisztrált exportőrök által kiállított eredet igazolást, tehát ők maguk állíthatnak egy tanúsítványt, ez az úgynevezett saját vagy gyártói igazolás. Ahogy már Tirolien úr is említette, ez 2017 előtt nem lép érvénybe, de nagyon fontos, hogy az export tevékenységet ezáltal megkönnyítsük ezen a technikai területen kell, hogy maradjak a származási szabályoknál. Mi itt nem csak a GSP szabályokat akarjuk lemásolni, hanem javítani is szeretnénk a helyzetet. Három dolgot említenék itt is. Először is egyszerűsíteni szeretnénk, tovább szeretnénk egyszerűsíteni az eredet eh, tanúsítványt a kisebb küldemények számára, ez kis területek számára igen fontos lehet. Aztán a második dolog az, hogy a különböző szervezés szabályoktól való eltéréseket, derogációkat jó lenne modernizálni, és tehát vannak olyan szabályok, amelyek szerint 5 éves kivételt lehet biztosítani a szabályok alól, és mi szeretnénk ezeket az időbeli határokat megszüntetni. Aztán, ami még nagyon fontos, az a származási kumuláció, ez tulajdonképpen azt a lehetőséget jelenti, hogy harmadik országból származó termékeket sajátként lehet kezelni, és ez egyszerűbbé teszi a származási szabályok betartását. Jelenleg a kumulációs lehetőségek korlátozottak az OCT-kre, az afrikai, karib és csendes óceáni országokra korlátozódik ez a lehetőség. A bizottsági javaslatban szeretnénk kibővíteni ezt a lehetőséget, tehát az OCT-en kívüli országokra is kiterjesztenénk, amennyiben gazdasági partnerségi megállapodást vagy szabad kereskedelmi megállapodást kötöttek az Európai Unióval, illetve hogy a GPS rendszernek az részevői, tehát itt egy sokkal nagyobb körét érinteni ez az országoknak, mint jelenleg. Tehát itt itt vannak nyilvánvalóan feltételek arra vonatkozóan, hogy megakadályozzuk azt, hogy az OCT-k egész egyszerűen ezt arra használják, hogy újra exportálják a harmadik országból származó termékeket, de alapvetően szeretnénk tehát új kumulációs lehetőségeket biztosítani. Hát ez egy hosszadalmasabb magyarázat volt a származási szabályokra vonatkozóan, de hát az asztal ezen oldalán ülők mind tudják, hogy mennyire fontosak ezek a száraz szabályok. Aztán a második és harmadik innováció esetében kicsit rövidebb leszek. A második pont a, a szolgáltatások való szolgáltatás kereskedelmet illeti, hát a szolgáltatások ugye nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak az OCT gazdasága számára, hát ez a, a bármely modern gazdaság gerincét képezi, illetve a versenyképes áru exportnak is egy fontos támogatója lehet. A jelenlegi határozat jelenleg a VTO keretrendszerét alkalmazza a szolgáltatókra, tehát, tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak az OCT-kre, mint a VTO tagállamokra. És a, mióta a VTO keretrendszer létrejött, azóta az Európai Unió bilaterális kétoldalú szerződések keretében próbált preferenciális jobb bánásmódot biztosítani adott országok számára, és a bizottság úgy gondolja, hogy az OCD-knek jobb elbánást kellene élveznek, mint jelenleg élveznek, és két technikai fogalom fontos, itt az egyik a legnagyobb kedvezményes elbánás elve, tehát az országok automatikusan a legnagyobb kedvezményt élveznék, amelyet az Európai Unió nyújtott már más partnerek számára, vagy a jövőben nyújtani kíván a partnereinek. Ennek az eredménye az lesz, hogy hát a legnagyobb kedvezményben részesülnek tehát ezek az országok, és az OCT szolgáltatók és befektetők eh, szemben tehát sokkal liberálisabbak lesznek a lehetőségek, eh, amint az Európai Unió új megállapodásokat köt, ezek automatikusan érvényesek lesznek ezek a liberálisabb szabályok. Úgy gondolom, ezek voltak a legfontosabb dolgok, amiket szerettem volna elmondani a jelenlegi rendszerek kapcsolatban a szolgáltatások terén. A harmadik innováció a kereskedelmel kapcsolatos kérdések és a kereskedelmi együttműködés tehát miről is szól ez? Hát semmiféle kereskedelmi rendszer nem lenne teljes, hogyha az együttműködésről nem szólnánk, ide értendő ugye az árukereskedelem és a szolgáltatásokkal a kereskedelem. A jelenlegi OCT határozat már most is tartalmaz számos ilyen szabályt, például a növényegészségügyi intézkedések is ide tartoznak, a egészségügyi és növényegészségügyi intézkedés, az SAPS, illetve akár a versenypolitika is ide tartozik. Ezek erre vonatkozó intézkedések már megtaláltók az OCT határozatban, illetve az új határozatra vonatkozó bizottsági javaslatban, és megint csak három dologra térnénk ki itt. A bizottsági javaslata a jelenlegi releváns rendelkezéseket modernizálni kívánja annak érdekében, hogy megerősítsük az OCT kapacitását és az üzleti klímát javítsuk. Gaston úr is említette azt, hogy a versenyképes gazdaságnak ezek fontos elemei. Aztán van egy új fejezet, amely a fenntartható fejlődéssel foglalkozik, tehát a szociális és környezetvédelmi kérdésekre tér ki, és a pénzügyi szolgáltatások és az adózás is megjelenik ebben az új határozatban annak érdekében, hogy a jó igazgatást támogassuk ezeken a területeken. Úgy gondoljuk, hogy ez, egy közös, ez a közös érdekét szolgálja az oct és az Európai Uniónak összefoglalásképpen a kereskedelmi kapcsolatos ügyek és együttműködés területén a párbeszédet javasoljuk, a, a szoros együttműködést, illetve szeretnénk a pénzügyi támogatást még inkább ezekre a területekre koncentrálni. A múltban nem volt lehetséges ezt megfelelőképpen elegendő mértékben erre koncentrálni, és akkor röviden összefoglalnám a, a, a bizottság javaslatát. Három alapvető kereskedelmi intézkedést azonosított a bizottság, amelyek az OCT-k versenyképessége, rezilenciáját és fenntartató fejlődését támogatni tudják. Az egyik a származási szabályok, aztán a legnagyobb kedvezményezett nemzet elve a szolgáltatások és a befektetések terén, aztán pedig a még inkább a kereskedelmi ügyekre fókuszáló párbeszéd és együttműködés lenne a harmadik pont. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadóknak az előadásokat, kiválóak voltak ezek az előadások. Nagyon kevesen vannak a teremben, pedig ugye hát eszme cserét szerettünk volna ö, szervezni. Az eszme cserére hát nem igazán van lehetőség. Van azért valaki, aki a teremben fel szeretne tenni néhány kérdést esetleg? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dolgot szeretnék tisztázni, rákérdezni egy pár részletre. Nem tudom, hogy ki fog majd válaszolni nekem. Köszönöm szépen a kezdeményezést, ami rendkívül pozitív és érdekes. Rengeteg információt, illetve tényeket, számokat hallhattunk, mind az EU, mind az OCT vonatkozásában. A kérdésem a következő lenne. Hogyha kizárólagos gazdasági övezeti megállapodás születik, és független szeretne lenni az adott ország, akkor milyen megállapodást jelent ez az EU-val, illetve az állampolgárok jogi státusza, jogállása hogy alakulna. A másik észrevételem pedig, hogyha amennyiben egy ország, illetve terület ilyen jogállást szeretne magának. A Karib térségben például akkor mi történne, milyen helyzet alakulna ki. És az utolsó kérdésem pedig, hogy milyen területek tartoznak az Egyesült Királysághoz ilyen jogállással. Gibraltár például, vagy Ciprus, milyen jogállással rendelkeznek ezek vagy a Falkland-szigetek helyzete hogyan jellemezhető jogilag. Szeretnék némi tájékoztatást kapni erről. Mert példának okáért különböző problémák merülnek fel, Gibraltáron például ezen a téren. Úgyhogy szívesen megtudnám, hogy az Egyesült Királyság területein ilyen jogállásúak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ten hearing is a információ, które uzyskaliśmy. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Köszönöm az információkat. A koordinátorok ma reggel arról döntöttek, hogy a DEVE bizottság egy jelentést fog elkészíteni a tanács és a bizottság számára. Ben ezért nagyon jó ez a meghallgatás, hasznos számunkra. Lenne egy kérdésem a négy ország, az EU ország együttműködését illetően, ugye? Tehát itt négy ország kötődik szorosan az OCT-khez lehetséges-e például a legjobb tapasztalatokat kicserélni az Ákácsi országokra vonatkozólag Dániában volt egy találkozó, és és például szó volt az energetikai függetlenségről, Dániának van nagyon nagy tapasztalatai vannak, vagy ma megújuló energiák terén, tehát ezek nagyon aktuális témák. Nem tudom, hogy ezt ilyen típusú tapasztalatokat átadják-e az OCT országoknak. Dánia ugye az egyik vezető országa a megújuló energiákat illetően. Monsieur, Palazzi. Palazzi úr, köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem, inkább technikai jellegű, de fontos kérdés, amely keresked, a kereskedelemmel kapcsolatos. Ugye a biodiversitásról már volt szó, nagyon jelentős érték ez az OCT-ben. Az OCT-ben a biodiversitást a az elharapozó növényi vagy állati fajok egész egyszerűen fenyegetik a biodiversitást, tehát fontos, hogy a repülőtereken, a kikötőkben szigorú legyen az ellenőrzés, hogy bizonyos fajokat ne engedjenek be. Tehát vannak olyan fajok, amelyek elharapoztak, növények, állatok, és katasztrofikus ökológiai fenyegetettséget jelentenek. Ugye idegenforgalmi szempontból nagyon fontos fajok léteznek, viszont meg bizonyos területeken szeretnék, szeretnék ezeket az elharapózott fajokat, például különféle gombákat, állatokat megsemmisíteni. Tehát figyelembe kell venni ezt a kérdést is, ugyanis ez a kereskedelemhez kapcsolódik szorosan, és ez egy nagyon nagy kihívást jelent. Köszönöm. Euh, Nos, ami, amit a görög képviselő asszony tett fel, nevezetesen, hogy egyes országok jogállása megváltozhat-e, mondjuk függetlenekké válhatnak-e, ha akarnának. Erre azt válaszolom, hogy az OCT-k ugye, tehát vannak a francia OCT-k, tehát az alkotmány 73-as, 74-es cikke lehetővé teszi, egyes OCT számára, hogyha akar, függetlenné válhat. Nincs ezzel probléma. Azt is mondtuk már az előbb, hogy hogy OCTV is válhatnak bizonyos területek. Ahogy mondtam az előbb, Szent Barthélemy egy ultraperiférikus terület, amely OCTV vált az eh, év elején, és ugyanez eh, megtörténhet fordítva is, tehát egy OCT eh, ultraperiférikus területé válhat. Például Saint-Pierre és Miklón 2014-ben fog így átalakulni. Tehát először OCT volt, aztán aztán megyévé vált, tehát ö, tengeren túli megyévé vált, aztán ismét ö, tengeren túli ö, területé vált. Tehát egyik jogállásba a másikba ö, át lehet menni. Az intézményektől függően ezek a tengeren túli területek akár független is válhatnak. Én guadeloupe ból jöttem, Guadeloupe független is válhat. A lehetőség erre megvan. A francia alkotmányban erre megvan a lehetőség, hogy egy távoleső ultraperiférikus terület független állammá váljék. Persze eddig még erre nem volt példa, de az, a francia alkotmányban ez benne foglaltatik, és ez vonatkozik az OCT-kre is, amelyek akár független országokká válhatnak egyik napról a másikra. Országok, amelyeknek vannak ultraperiférikus területei, vagy OCT-k, tehát hogy már függetlenség folyamatában vannak -e, azt nem tudom, de alkotmány szempontjából nincs erre semmiféle akadály, lehetőség, a lehetőség nyitott. Köszönöm szépen, hogyha megengedik, akkor én is szeretnék néhány tényel hozzájárulni a vitához. Tirolien úr már elmondott bizonyos dolgokat. A a bizottság javaslatának ötödik része igenis előirányozza azt az esetet, amikor is a tanácsnak dönteni kell arról, hogy, hogy a társulási ö, megállapodásról szóló döntésében, hogyha van-e ilyen kérelem esetleg a függetlenséghez való folyamodás, akkor erre lehetőséget kell majd adni, mert jelenleg a bermudákra például nem lehet alkalmazni ezt. Az, a bermudák az Európai Unió OCTI között vannak, de hallottuk, hogy egy OCT ultraperiférikus területé válhat, vagy egy ultraperiférikus terület OCT-vé válhat. De a tanácsnak akkor dönteni kell, és a társulási megalapodást módosítani kell. A szerződés második melléklete felsorolja ezeket a területeket, ami Nagy-Britániát illeti 12 területe van, Gibraltar vagy a katonai bázisok, Ciprus például nem tartozik ide, viszont a Karib-szigeteken, Angila, Bermuda, a Kajmán-szigetek, Antillák, igen, aztán az, a déli, Atlanti óceán déli részén a Falkland-szigetek és Szent Helena a Pitken sziget a csendes óceánban ide tartoznak, tehát a második melléklet a szerződések minden OCT-t felsorol, és az Európai Tanács döntése az volt, hogy 2012. január 1-ével Sam Bartelemit is felveszi a listára, és az Európai Unió tanácsa megvizsgálta a módosítás, a társulási megállapodás módosítását, ugyanis a szerződéssel kapcsolatosan ezt a döntést hozta a tanács. Nos hát, ha megengedik, akkor kérem, hogy a két következő előadó jöjjön fel a, az, az elnöki asztalhoz. Először Brian úr, aztán Palazzi úr következik. A második része következik a vitánknak. Először Zsaki Brian úrnak szeretném majd megadni a szót, akit itt üdvözlök körünkben. Már találkoztunk vele az OCT fórumon. Ő egy fiatal miniszter, aki az oktatásban kezdte a karrierjét, mint iskolaigazgató Bora-Borán, Bora-Bora szigetén, és nagyon régóta foglalkozik a ezekkel a témákkal, sőt boly, bolygó szinten ismerik őt, ugye a csendes óceáni atom tesztelésekkel is foglalkozott, Polinéziával foglalkozott. Ma egy pártnak a vezetője és miniszter, elsősorban az környezetvédelem az energiával és a bányászattal foglalkozik, mint miniszter francia, a francia polinéziai kormányban. Üdvözlöm az ő javaslatait, az, azon belül is a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos javaslatokat, úgyhogy nagy figyelemmel hallgatom majd, hogy mit is mond el a zöld növekedéssel kapcsolatosan, az OCT-k, csak mint Arupa, szintén nagyon is érintettek a klímaváltozásban. Jó lenne tudni, hogy milyen stratégiákat lehet alkalmazni, hogy ellenálljanak az oct a klímaváltozásnak. Hát itt a, a saját túlélésükről van szó, tehát ezeket szeretném feltenni Zsaki Brian úrnak. Az Európai Unió is végzett már számos vizsgálatot, tanulmányok léteznek a természeti katasztrófákkal kapcsolatban, a biodiverzitás fenyegetettsége, az klímaváltozás, a halászati kérdés, és így tovább. Tehát mivel ő a környezetvédelemmel is foglalkozik, mint miniszter, mint ezeket a kérdéseket felteszem neki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az óceániai, illetve a csendes óceáni szigetvilágban azt mondjuk, hogy diarán, elnézést kérek a tolmácsoktól a nehézségért, amelyet ezzel a kifejezéssel okoztam. Nos, az előttem szólóhoz, előttem szólókhoz szeretnék csatlakozni. Én is köszönetet mondok a szervezőknek, hogy lehetőséget kaptunk a gondolatainkat megosztani önökkel ezen a fórumon. És a gyors előadás során felvetődött egy olyan ö, gondolat, amihez szeretnék csatlakozni, Olivier és Andy igazgató ö, úr nézeteit szeretném tovább vinni, illetve gondolatait tovább folytatni kulturális értelemben. Az óceáni szigetvilág a világ számára. Nagyon gyakran összefolyik a kultúra kategóriával, és ezzel folklorizáljuk a vitát. És kérem, hogy ne gondolják azt, hogy csak mert éppen ilyen szelek fújnak, a kulturális hovatartozás, illetve az, az erőforrásokkal való gazdálkodás az a mi kizárólagos követelésünk. A hagyományok, illetve a nyelv hátterében vizsgálandók ezek a kérdések, és mindjárt ki is fejtem, hogy miért. Well, Ce chant. Ez a dal, ez a nóta, amelyet hallottak részemről most. Ez egy teljesen tipikus dal, amelyet a szüleink, a nagyszüleink mielőtt elmentek halászni, tehát ugye a, azért, hogy kapjanak a tengertől halat, hálaképpen énekelték. ugye azt kérdezhetik, hogy mennyiben érdekli ez a mi bizottságunkat. Hát ezek régi dolgok, de én azt hiszem, hogy mindabból, amit ma itt hallottam, egy olyan dologgal kell szembenéznünk, amely ugye, amely itt szövegekről van szó, dokumentumokról, konvenciókról, szerződésekről, és így tovább pedig hát minden mögött kultúra van, hagyományok vannak, népek vannak, és mivel nem vagyunk képesek elfogadni, hogy népek léteznek ezeken a kis szigeteken, akkor, akkor semmit sem értettünk meg az egészből. Persze a világváltozóban van, mi is érdeklődünk a fejlődés iránt természetesen. És nem tudom, hogyha itt megkérem Oliviét, hogy segítsen nekem. Tehát nem válunk, várunk arra, hogy majd a jövőben megint aláírjanak egy konvenciót. Beszélünk ugye itt a versenyképességről, egy élettérről, egy életminőségről, amelyek ugye kötődnek a hagyományainkhoz, a népeink kultúrájához. Van egy erő, amely ma is létezik. Nem, ez egy erő nem önök ellen van, más népek ellen van, hanem a mi természeti adottságaink között keretében létezik. Itt van velem egy termék. Megmutatom mi, ez kókusz, szűz olaj ebben a kis üvegben. Ezt elhoztam önöknek megmutatni. Kérem, hogy adják körbe. olaj és vanília, természetes vanília de kérem majd vissza, vagy hát, hogyha szimpatikusak lesznek, lesznek nekem, akkor majd itt hagyom önöknek. Tehát felszerettem volna önöket ébreszteni egy kicsit ebből a sziesztából, amelyben alszanak. Úgy veszem észre, hogy egy kicsit elaludtak. És a, a vanília parfüm, a kókuszolaj, parfüm, ezek az illatok, ezek fontosak. Szagolják meg ezeket. Lélegezzék be ezeket a termékeket. E, ez az ország, ez a terület nem azt akarja, hogy egy nem tudom hányadik konvenciót küldjenek nekünk el. Nem erről van szó. Van néhány szlájdom, néhány, néhány diám, ezeket beszeretném mutatni. Ugye a, ke- a Polinézia földrajzi keretéről már volt szó, nagyon fontos az, hogy a partner kapcsolatokat újra alakítsuk, de az emberekre, a kultúrára a népre kell a partnerségi megállapodásokat is alapozni. A földrajzi keretet illetően itt látják Polinéziát a dián, látják a sötétkék színnel, ott van rajta Európa, mi a mi lakosságunk sokkal több, mint Új-Kaledóniáé, ahogy itt elhangzott már, 10 millió négyzetkilométerből 5 millió Polinéziához tartozik, 114 sziget, lakott sziget a 160 szigetből, Tehát ez a földrajzi helyzetünk egy nagyon érdekes sal rendelkezünk. A, ismétlem, hogy a kultúra és a biodiverzitást egy is ugyanaz. Ez nem valami folklór. Számunkra a partnerkapcsolatok szintjén, ugye mit is jelent e, Európa. Azt elfelejtettem mondani, hogy három időzónában élünk, tehát három időzóna, csak úgy, mint Európában. Miért kell megújítani a partnerségi kapcsolatokat? Ugye meg, most már mi is rendelkezünk európai útlevéllel, a különböző országok gyarmati történelmét ismerik, a pénznemünk az euróra van alapozva, tehát indexálva, számos európai rendelkezést és szabályt mi is alkalmazunk. Persze Polinéziának megvan a saját teljesen önálló tevékenység rendszere, mi átvettük mindazt, ami a legjobb önöknél. De kellenek-e új határok, vagy egy politikai, ideológiai, szociális, emberi párbeszédben kell élnünk határokon átnyúlóan? Azt hiszük, hogy ez, igen, ez a nagyon fontos dolog ahogy már említettük, az OCT-k olyan tag, olyan országok, területek tengeren túl, amelyek az Unióhoz csatlakoznak, kapcsolódnak, és természetesen a történelmi kapcsolataink is teljesen egyediek a tagállamokkal, amelyekhez tartozunk. Miről is van szó? Mire van szükség jelenleg? Ö, meg kell hosszabbítani ezt az egész folyamatot, tehát most már a nem tudom hányadik konvenciót írjuk alá majd, és ezt magyarázzuk el a népeinknek, a lakosságnak, hogy ez konstruktív, érdekes. De ö, egész egyszerűen kizárjuk az embereket mind ennek a megértéséből. Ö, ugye sok a nehézség a lakosságaink számára is, de van egy olyan potenciál, egy olyan lehetőség, rendszer, amely igenis a fenntartható fejlődést tudja biztosítani. Az, ha az Európai Uniónak az OCT kell csak pénzügyi kapcsolata lenne, akkor már régen halottak lennénk. Régen nem léteznénk. A polinéziai lakosság képessége, a csendes óceáni lakosság, ugye népessége sok minden termel. Most szándékosan hoztam el a kókuszolajat és a vaníliát ezek annyira fontos termékek, és ez is azt jelenti, hogy egyfajta dinamizmus létezik a szigeteinken. Bora-Bora szigetéről származik a szűz kókuszolaj. A gazdasági dinamizmus nagyon nagy, de nagyok a nehézségek is de nem tudunk most már többé várni arra, hogy valaki majd eljön és, és, és foglalkozni kezd velünk. Nincs már meg ez a ö, lehetőség. Ugye a pénzügyi, monetáris kapcsolatokon túl, ugye ott van a ö, gyarmati történelmünk is, ö, amelyek, amelyet meg kell oldani, mert még mindig ö, vannak következményei ennek az európai piac nagyon fontos piac számunkra is, például ezen termékek számára, amelyek itt vannak, vanília például, a vanília exportja nagyon-nagyon jelentős, tehát számunkra van lehetőség, hogy az európai piacon, az öreg kontinensen piacokat találjunk, és hogy ez a kapcsolat ne csak egy oldalú kapcsolat legyen, hanem két oldalú kapcsolat legyen. Ezen már mi elkezdtünk dolgozni. Mi nem azt akarjuk, hogy, a, hogy Európa csak egyfajta pénzügyi kassa ö, legyen, ö, ne csak a pénzről szóljon ez az egész, Na most, ami a gazdaságot jelenti. Az önök számára a zöld gazdaság a fontos, számunkra, óceániai területek számára a kék gazdaság, a tenger gazdasága fontos. Ugye mi egész egyszerűen hajóra ülünk, és egy más rövid időn belül egy másik időzónában vagyunk, de mind ennek a kihatása van például az olajárnak is kihatása van a mi gazdaságunkra. Meg kell ismertetni magunkat, hogy, hogy ne csak a hagyományok, a, a mítosz alapján értékeljenek bennünket. Ugye óceánia nagyon szép ö, ö, tengere van, ö, a turizmus nagyon fontos, tehát meg kell ismertetni magunkat, a mi, mi kis delegációnkkal ma mm, beszeretnénk mutatni azt, hogy lehet fejleszteni a gazdaságot, hogy van gazdaságunk, hogy képesek vagyunk a kulturális kifejezésen keresztül is termékeket gyártani, tehát nem csak pénzt, támogatást várunk, hanem felelős kapcsolatot szeretnénk, amely integrálja ezeket az értékeket. És azért vagyok itt, hogy meggyőzzem önöket arról, hogy egy másik imidzsre, egy másik képre van szükség az OCT-k kapcsán a konvenciók és dokumentumok már egész hegyeket tesznek ki. A, a, ha ezeket a dokumentumokat, konvenciókat ö, ráhelyeznék a korázátonyainkra, magasabbak lennének, mint a korázátonyok a tengerszint fele, fe, feletti magasságban. Tehát megvan a lehetőség, hogy új irányvonalakat dolgozunk ki, új orientációkat ö, ö, dolgozunk ki. Most, ha megengedik, akkor felteszem a szemüvegemet, ha bár azt mondták, hogy fiatal vagyok, de egy kicsit öregettem már az utóbbi években. Tehát, ahogy mondtuk, nagyon nagy a biodiversitás az országunkban a, természetesen ugye a multinacionális vállalatok is próbálnak hasznot húzni ebből. Hogyan lehet tehát javítani a, ezeken a kockázatokon? A ö, kapcsolatok hogyan ö, javítanak, hogyan lehet ezeken a rendszereken, hogyan lehet konstruktív módon ö, fejleszteni a kapcsolatokat. Ugye az akvakultúráról is volt szó. Például a gyöngy egy nagyon olyan termék, amelyet nagyon sokan keresnek manapság. Tehát a gyöngy. E, ez, ezek mind olyan területek, amelyek fontosak, de eléggé elszigeteltek vagyunk, de nem annyira, amennyire ezt hiszik az elszigeteltség nem egy handicap, nem egy hátrány, hanem inkább egy gazdagság. Ugye, hogy, hogy, hogyha ott vannak egy szigeten, akkor sokkal jobban értékelik a saját biodiverzitásukat, mert nem nincs meg a lehetőségük, hogy elmenjenek egy olyan önkiszolgálóba, mint például a Carrefour vagy más nagyobb cégek szupermarketjei. Pontosan azért léteznek a szigeteink, mert ott vannak a hagyományaink, ez az erő. Persze nagyon sérülékenyek is vagyunk, ahogy ezt Grenz asszony is mondta, nagyon ki vagyunk téve az energia ö, problémáknak. Európa továbbra is folytatja a régi ö, szövegét, vagy pedig egy újrat tud majd esetleg elindítani a trópusi és speciális szigeti, sziget mm, lehetőségeink nagyon nagyok, a tengeri energiát fel lehet használni, a, a tengeri vizeket lehet felmelegíteni, és ezt fel lehet használni, mondjuk 26 fokra, aztán gáz kapcsolatos lehetőségeink vannak, aztán olyan üzemanyagok, bio üzemanyagok, amelyeket algákból alakítunk ki a csendes óceánban, aztán a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdések a vízgazdálkodás is fenyegetett a multinacionális vállalatok által. Hát ezekről a dolgokról szerettem volna röviden szólni, és elnézést kérek, hogy három perc, 29 másodperccel többet beszéltem, mint am, amit kaptam. Feltételezem, hogy mindjárt lesznek kérdések, de előtte még Palázi úrnak adom meg a szót. Palazi urat nem mutattam be önöknek. Egy nagy civil szervezetet képvisel, Hát nemzetközi európai természetvédelmi szervezet, és ez volt az első biológiai sokféleséggel, illetve éghajlatváltozással foglalkozó konferencia megszervezése köszönhető nekik. Voilà, bonjour à tous. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a szervezőknek a meghívásukat, hogy részt vegyek ezen a meghallgatáson. Kiegészítő elemekkel szeretnék élni az ökológiai ö, illetően az OCT-k vonatkozásában, ahogy hallottuk, 2008-ban szerveztem meg Reunion szigetén az első olyan konferenciát, amelyen a OCT országok és az ultraperikus országok vettek részt biodiversitás kérdésében. Akkor volt az Európai Unióban a francia elnökség, most jelenleg egy nagy NGO-nak dolgozom, a Conservation International Europe az Egyesült Államokban, és ennek az NGO-nak van egy brüsszeli irodája is. A Tudjuk, hogy mely, mennyire fontosak a világszintű kívások a biodiversitás területén. Szeretnék emlékeztetni a kívásokra. Itt vannak az OCT országok, ahogy látják ezen a térképen. Ehhez a térképhez még hozzá kell adni néhány ultrapervikus területet, amelyeket itt látnak, és hogyha megnézzük az ultraperiférikus területeket és az OCT-kat ezen a térképen, akkor azt látjuk, hogy milyen nagy a politikai entitások szerepe az uniós vonatkozásban, a biodiversitás világszinten különböző ö, válságos pontokat is jelez itt a térképen. Látjuk azt, hogy amikor a win-win kapcsolatokról beszélünk, látjuk azt, hogy az Európai Uniónak is egy hatalmas munkát kell még végeznie a kívások terén a biodiverzitás fenntartása érdekében és az ökorendszerek fenntartásának érdekében. Ezekben a régiókban tehát itt nem látható a térképen minden térség, de látni például a guajanai fenség, a karib térség országai, és azt is látjuk, hogy milyen fontos a biodiverzitás, amelyet túlságosan csak alul értékelnek az oct és a ultrapervikus országokkal kapcsolatosan. A karib országokban azt látjuk, hogy a hogy itt egyharmada a, az adott régiónak ultraperiférikus és OCT területekből áll. Ez egy olyan térség, amelyet a klimatikus kívások, a felmelegedés és így tovább fenyegetnek nagyon veszélyes ez a helyzet. Éppen ezért fontos lenne az együttműködés ezzel a térséggel. Ugyanez a helyzet a csendes óceáni területen, térségben, erről már volt szó, Polinéziában nagyon nagyok a kihívások, ezekre majd még visszatérek. Aztán Új-Kaledónia itt látjuk a térképet, új Kaledóniára vonatkoztatva látjuk, hogy melyek a kis hívások. Látjuk, hogy új Kaledóniában egészen egyedi fajok léteznek az ökorendszerek szempontjából is. Ezek természeti habitátok, amelyek fenyegetve vannak, és a következmények nagyon is jelentősek, mindez kihat a vízgazdálkodásra, az édesvízek helyzetére figyelembe kell venni, tehát az hogy mennyire romlik a helyzet, aztán a nyugati indiai óceáni térség, itt mm, mm, volt már szó Majott szigetéről, Majottal kapcsolatosan szeretném elmondani azt, hogy Majot ultraperiférikus területté fog válni. Fontos, hogy a, az Európai Parlament is kövesse azt, hogy mi fog történni Majotban, ugyanis be fog lépni ugye az Európai Unióba is, és a struktúrális alapokból támogatást fog élvezni, tehát Majót egy nagyon sérülékeny sziget, minden 15 évben duplájára nő a lakosság száma, tehát ahogy mondtam, rövidesen a, az Európai Unió tagjává fog válni, és meg kell majd nézni, hogy hogyan lehet a struktúrális alapokat felhasználni, például a szennyvízkezelésre nagyon ö, nagy összegeket kell majd szállni. Itt látni egy fotót, egy nagyon szép fotót a majoti lagunákról. A, az Atlanti óceán déli részén olyan szigetek vannak, amelyek az Európai Unióhoz tartoznak, és nagymértékben függnek a természeti erőforrásoktól. Az, Ausztrál szigetek is fontosak, a kutatás szempontjából is például. Itt van az úgynevezett Amsterdami sziget, ez egy referencia pont a az üvegház hatású gázok kutatása terén. Soha nem beszélünk erről a kis Amsterdam szigetről, nagyon jelentős pedig világszinten a szerepe az Európai Unió még igazából nem is vette figyelembe, hogy milyen nagy értékei vannak kutatás szempontjából ennek a kis szigetnek, és az emberiség szempontjából milyen fontos. Itt látjuk a szigeten belül a, a CO2 kutatásokkal kapcsolatos adatokat. Látjuk, hogy tehát itt végül is tesztelik azt, hogy világszinten mit történik, itt tesztelik azt kicsiben, úgymond, és világszinten is aztán látjuk például, hogy, hogy mi a helyzet. Ugye például, hogyha Grönlandon a jégtáblák elolvadnak, aztán ami a tengeri területeket illeti, a tengeri térségeket az oct hez kapcsolódóan. A, éppen ezért ugye azt látjuk, hogy az Európai Uniónak van a legnagyobb tengeri térsége ezen OCT-ken keresztül. Éppen ezért látjuk ugye Franciaország a második legnagyobb tengeri hatalom, az Nagy-Britannia az ötödik. Tehát ha azt látjuk, hogy ki is kezeli ezeket a tengeri térségeket, azt látjuk, hogy ezt az Európai Unió teszi meg. Ez nagyon fontos a helyi fenntartható fejlődés szempontjából, de az óceánok fenntarthatósága szempontjából is. Látjuk azt, hogy a korál szigetek 7%-a az OCT-hez tartozik, 300 millió ember függ a korál zátonyoktól ma a világban. Tehát éppen ezért nagyon szoros kapcsolatban vannak az ökológiai és a gazdasági kérdések. Ugye látjuk azt, hogy mi a helyzet, van, ahol a demográfiai csökkenés okoz problémákat, aztán a természeti térségeket is fenyeget politik, ökológiai szempontból a klímaváltozás is azt okozta, hogy a korál szigetek, korál zátonyok kifehérednek például, elveszik a színüket, itt látjuk a Kajman szigetekkel kapcsolatos fotókat. Miniszter úr, Polinéziát akarom felhozni fő példaként, ugyanis a fenntartható fejlődés, az ökorendszerek eh, Polinéziában nagyon eh, fontosak. Ugye beszélünk a korál, eh, korálról, a, a gazdaság nagy tevékeny, sok nagy tevékenysége is a korál szigetekhez, korál zátonyokhoz kapcsolódik. Látjuk azt, hogy Polinéziában milyen jelentős az idegenforgalom, elsősorban a korál szigetek miatt, a gyönyörű, szép kék tenger miatt, ahová a turisták mennek. Aztán ugye a, a gyöngy, a gyöngy kutatás is nagyon fontos. A lagunákban, a lagunákban a halászat is fontos. Ebből élnek családok. A Polinézia egy nagy része, ugye szigetekből áll, korál szigetekből áll, és hogyha a korál szigetek, korál zátonyok jó állapotban vannak, ez természetesen minden másra is kihat a, a felmelegedése, a tenger felmelegedése, a korállok tönkretétele, ugye nagyon jelentősek. Tuvaluról beszélünk sokat, Polinézia is nagyon fenyegetett a klímaváltozás kapcsán és Polinéziában foglalkozni kell azzal, hogy hogyan lehet megőrizni a korál zátonyokat, szigeteket. 2008-ban elindult, tehát, ahogy mondtam, egy munka a francia elnökség alatt, néhány ajánlás is született, akkor a BEST programmal kapcsolatos kezdeményezések fontosak voltak. Két éves kísérleti programot indítottunk be, a struktúrális alapokból. Ma az OCT-k a biodiverzitás terén, a finanszírozás szempontjából egyfajta problematikus helyzetben vannak, ugyanis úgy gondolják, hogy nem az unióhoz tartoznak, akkor a LIFE alapból nem kaphatnak támogatást, aztán a best sem kapnak, pedig hát az Európai Unió számára a biodiversitás egy központi kérdés, és nem kapnak támogatást, nincsenek célzott finanszírozási támogatások. Ugye a BEST egy nagyon értékes program, és meg kell között köszönni azoknak, akik ezt a programot elindították, de fontosabb pénzügyi összegekre lett volna szükség. Hát ennyit akartam elmondani, tehát ez az a dokumentum, amely hát megkaphatnak több nyelven, amelyet kiadtunk, és a reunióni konferencia üzenetét találhatják meg e, ebben a dokumentumban. Még, még ha megengedjék, egy percben az ultraperiférikus területek és az OCT-k e, helyzetét globálisan, regionálisan, koherenciában kell e, tárgyalni a kapcsolatoknak elsősorban a környezetvédelmi kérdésekkel kell foglalkozni. Önök beszéltek a gazdaságról, önminiszter úr a Nagoyai konferenciát is megemlítette, a, az ENSZ-nek szintén fontos a szerepe a tárgyalásokban. Miért ne lehetne bevonni például Polinéziát és ezekbe a tárgyalásokba? nagyon sok az értékünk, és ezeket nem vesszük megfelelően figyelembe, sőt, alul értékeljük ezeket a bizottságon, a bizottságon belül a tengerészeti főigazgatóság is foglalkozik ezzel a témával, ami a BEST jövőjét illeti, és a támogatások jövőjét illeti fontos figyelembe venni azt, hogy Majott, tehát ahogy említettem, rövidesen az Unió tagjává válik, és az INU azt hiszem, hogy nagyon sok jót tehet ezen a területen. Köszönöm szépen, elnézést, egy kicsit meghaladtam a kiszabott időt. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy igen, sajnos nincs elég időnk e témákra. Szerettem volna én is Majottal kapcsolatosan néhány dolgot elmondani nagyon kevés az időnk, mert még van egy előadónk, de nagyon röviden szeretném tudni, röviden, hogy mik lesznek a következményei az atom teszteléseknek, ugye akár drámai következményei lehetnek a biodiversitás szempontjából az önök térségében. La situation de deux atolls qui ont servi aux essais Moruro és Fongatofa két attól, ahol ilyen kísérletek voltak, ma már mind a két hely tisztában van a kockázatokkal, és ezek napvilágra kerültek, és a legjobban kitett atollok között van még Tureje, és az államra hárult a károk elhárításának a feladata, a felelőssége. És aggódunk, mert ma, hogyha a számszerűsített adatok több év során, hogyha ezeket megvizsgáljuk, akkor fel kell tennünk az alapkérdéseket, amelyekre komolyan választ is kell adnunk. Például Fukushima környékén mi történt, illetve a tonhalak Kalifornia partvidékénél is abnormális sugárzási szinteket mutattak. Tehát ezzel foglalkozni kell, és erőfeszítéseket kell tenni. Tehát ezzel rendszeresen foglalkoznunk kell. Merci. Nous allons aborder le... Köszönöm szépen. A harmadik előadónk következik. Dölatri, Döladrier úr lesz az előadó, kérem, hogy jöjjön ide. El szeretném mondani, hogy nagy öröm számomra, hogy én elnöklöm ezt a harmadik panelt. Az OCT országok problematikája nagyon jelentős, nagyon sok szakértő foglalkozik ezzel a témával. Ebben a harmadik panelban arról lesz szó, hogy hogyan lehet megerősíteni a regionális részvételüket ezen OCT-knek az Európai Unió fejlesztés politikájában. Fontos, úgy gondolom, elmélyíteni ezt a témát. Most szakértőnknek, Döladriel úrnak adom meg a szót, Új-Kaledóniából jön, barátom, politikus, és biztos vagyok abban, hogy fontos dolgokról szó, szól majd önöknek. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselő hölgyek és urak, szeretnék köszönetet mondani Ponga úrnak, hogy meghívott, hogy szóljak e témáról. Már évek óta Új-Kaledóniában vagyok, és köszönöm az elnök asszonynak is, hogy meghívott. Bria, Bria úrnak ugye nagyon nagy tehetsége volt a, a beszédre, az előadásra, de én is szeretném önöket egy kicsit felébreszteni. Néhány előzetes megjegyzésem lenne. Természetesen bizonyos kérdéseket nekem is meg kell ismételnem, ugyanis nem beszélhetünk az OCT-k regionális integrációjáról, hogyha nem beszélünk a gazdasági kérdésekről, az ökológiai, környezeti kérdésekről, mert csak így lehet a konszenzust elérni, hogyha mindezekről együttesen beszélünk. Óceániából jöttem, új-Kaledóniából. Én erről a térség, ezt a térséget ismerem a legjobban, és erről szeretnék önöknek beszélni. Számos javaslatot lehet azonban tenni olyanokat, amelyeket az összes OCT-re vonatkoztathatunk én felhasználtam azokat a dokumentumokat, amelyekről Szaramandis úr az bevezetőjében már beszélt vannak nagyon érdekes fejlemények. A francia gazdaság és környezeti védelmi tanácsnak van egy új dokumentuma a témát illetően a társulási megállapodásról már számos esetben beszéltünk. A dokumentumokban, amelyeket felhasználtam az előadásomhoz, nagyrészt integrációra, regionális integrációról van szó, nem pedig egyszerűen részvételről, hanem integrációról. De meg kell határozni, hogy mit is értünk regionális integráció, integráción természetesen személyes meg személyes definíciót is adhatnék, de a kotonúi egyezmény meghatározza, hogy mit is jelent a ez a kifejezés, hogy regionális integráció. Persze a Kotonú egyezmény ezt az Akkácsi országra vonatkoztatta, de az OCT-kra is vonatkoztathatjuk. Itt arról van szó, hogy le kell bontani a különböző politikai, gazdasági, szociális akadályokat, és együtt kell működni a közös javak, regionális közös javak fenntartása érdekében. Tehát a regionális integráció egy sokkal szélesebb körű kifejezés, mint amit általában a szabadkereskedelmi megállapodásokban használunk, ugyanis a szabadkereskedelem igenis korlátozza azt, hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy regionális integráció, itt a közös javakról is szó van, beleértve a biodiverzitást is, ugyanis a biodiverzitás egy rendkívüli ö, kö, nagy ö, értéket jelent, egy közös értéket jelent. Tehát szeretnék szólni a regionális jelenlegi helyzetről, az értékelésről és a gyakorlati módozatokról, amelyeket alkalmazni lehet a regionális integrációban. Az OCT-knek nagyon nagy értékei vannak, és szinte előörsei az Európai Uniónak ezen a területen. Jacques Siller professzor azt mondta az OCT-kről, hogy lényegében egy lábbal benne vannak az Európai Unióban, egy lábbal kint vannak benne. Nem az Európai Unió integrációs részét képzi de látjuk azt, hogy az összes OCT polgár uniós polgár is egyben. Új-Kaledóniában van egy nagyon nagy privilégiumunk van, mi francia állampolgárok, európai uniós polgárok és új-kaledóniai polgárok is vagyunk, tehát három polgárság, állampolgárságunk van minden ö, harmadik országban ö, előtérbe kell helyezni ezeket a ö, tevékenységeket, tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, a jog, jogállamot, a demokráciát, az OCT-knek nagyon jelentős értékeik vannak, például a fiatalok szintjén, az oktatás szintjén, a képzés szintjén, a kulturális hagyományok, és itt egyetértek Brian úrral, hogy az oct kben nagyon jelentős a kulturális identitás, a kulturális hagyomány, és ez egy nagyon nagy érték. Aztán ott vannak a különböző strukturális értékek, a kórházi, az infrastruktúrális értékek, közegészségügy, és így tovább. Aztán van egy másik nagyon nagy érték, egy közös érték az OCT-nak, ez pedig egy ökológiai érték Új-Kaledóniában több mint két ezer olyan növény van, amely csak nálunk létezik, és több mint 600 ilyen halfaj van. nagyon nagy ugye a tengeri gazdagsága a térségnek. Ha megnézzük Valisz és Futunát, Pitkennet, Francia Polinéziát, Új-Kaledóniát, akkor a, a 22 területi ország közül ez a négy OCT az, amely a gazdaság, gazdaság 20%-át termeli meg. Nagyon fontos a szerepünk a természeti erőforrások megőrzése terén, a klímaváltozás terén, fontos a fenntartható fejlődés biztosítása, mert ez egy gazdasági érték, gazdagság. En, mindezek ellenére a regionális gazdaság nagyon korlátozott az OCT-kben. Mellesleg a 2008-as bizottsági zöld könyv erről már említést tesz. Egyetlen egy dokumentum, amely jelenleg rendelkezésre áll, nem tartalmaz részletes értékelést a regionális integrációval kapcsolatosan, sőt, semmiféle konkrét példákat nem említ meg ez a zöld könyv az OCT-k regionális integrációját lényegében még most kell megvalósítani, még, még ez nem létezik. Hogyha megnézzük a külkereskedelmi adatokat, például a francia OCT-k terén, azt látjuk, hogy a kereskedelmi kapcsolatok, a környező országokkal minimálisak. Valószínűleg azért, mert a fejlett fejlettségi szintjük, az életszínvonaluk nagyon eltérő. De azt is látjuk ellenszem, el, ezzel ellentétben, hogy, az hogy a Európai Unióval, az anyaországgal való kapcsolatok mm, jelentősek a kapcsolatok szempontjából, tehát fejleszteni kell a környező OCT-kkel a kapcsolatokat. Ami az OCT-kat és az AKC országokat illeti, itt is nagyon minimális a kapcsolat. A, a, a, szinte nulla a kapcsolat, a kapcsolat az import szintjén és 2% szörmon az export szintjén a francia OCT-k és az AKC országok között. Ez pedig az Unióval, tehát Franciaországgal sokkal magasabb. Hogyha megnézzük a holland OCT-ket, ott a Venezuelával, Szingapurral jelentős a kapcsolat, és az Egyesült Államok az első számú gazdasági partnerük. Beszéltünk már többször itt a meghallgatás során a kereskedelmi kapcsolatokról. Én azt mondanám, hogy a gazdasági kapcsolatok megerősítése az OCT között, maguk között, tehát és a környező országok között nem jelentheti csak is a egyedül a regionális integrációt. Ez egy hiba lenne, hogyha ezt értenénk csak regionális integráción. Azt is látjuk, hogy konszenzus létezik, hogy az OCT-k egyfajta vitrinjei, elősei lennének az Európai Uniónak. Nem, most már konkrét dolgokra van szükség, nem lehet mindig ugyanazt ismételgetni, figyelembe kell venni az értékeket, a gyengébb pontokat, a jelenlegi gazdasági helyzetet. Ami a regionális integrációt illeti, a ö, kereskedelmi kapcsolatokon keresztül, tehát úgy gondolom, hogy a közeli jövőben nem lehet nagy áttörést elérni ezen a területen eszközökre van szükség, programokra van szükség az uniós szintjén is, a kommunikáció szintén fontos, a telekommunikáció szintjén, a kikötők infrastruktúrája szintjén, a tenger alatt áthaladó kábelek elhelyezésé a kommunikáció területén szintén egy fontos elem. Tehát nagyon fontos, ugye Európától kb. 18 ezer kilométerre vannak ezek az OCT-k, fontos tehát a kommunikációt biztosítani. A prioritás mindenképpen a gazdasági és a közös értékek fenntartásának kell jelentenie, a biodiversitásnak, a hulladékkezelés, a korallzátonyok megőrzése, a természeti katasztrófák elkerülése, a klímaváltozás, és így tovább. Ezek azok a területek, a, amelyek prioritás kell, hogy élvezenek. A bizottság is e, ezt javasolta, és e, fontos a szakértők e, és a kiválósági pólusok kapcsolata, ami a halászatot illeti, a polinéziai kollégákkal is láttuk, hogy mennyire fontos a halászati ágazat, a tengerek felügyeletét meg kell szervezni, Új-Kaledónia, Vanuatuval együtt felügyeli az adott térség tengeri tevékenységét. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok a trópusi vihar, a hurikán és így tovább ezekben a régiókban, és a, elsősorban a Csendes-óceán déli térségében. Éppen ezért a regionális együttműködés nagyon fontos lenne. Itt meg kell említeni, hogy 2009-ben létrehoztuk az óceániai platformot a katasztrófák és természeti katasztrófák elleni védelem érdekében. Most, mivel az idő nagyon sürget, akkor már csak a rescue műveletre szeretnék még utalást tenni. Itt a klímaváltozással kapcsolatos platformról van szó. Ugye a négy ország Vicsi és Vanuatu, két AKC ország, valami Kaledónia és Francia Polinézia vesznek részt ebben a platformban. Ugye nem maradjunk csak az általánosságok szintjén, röviden szeretnék szólni egy regionális együttműködési tevékenységről, amelyeket a polinéziai barátaink indítottak, és bevonnak ebbe a regionális munkába több OCT-t, AKC országot is. 12 e, millió eurós ez a programben négy dél-csendes óceáni ország vesz részt, ahogy említettem. Ez egy példamutató program, mert OCT országok vesznek benne részt, és eh, egy regionális eh, program, de az Unió is részt vesz ebben a programban. Szeretnénk regionális szinten eh, megerősíteni az együttműködést a szigetek között, és fejleszteni a csendes óceáni térség értékeit. Éppen ezért alapvető az, hogy a jövőbeni társulási megállapodásokban legyen egy valódi stratégia, mert jelenleg ez még nem létezik. Tehát egy valódi regionális integrációs stratégia létezzen, ami ma még nem létezik, tehát a regionális programoknak kell ezen stratégia eszközévé válniuk. Fel szeretném hívni a gazdasági, a francia gazdasági és környezetvédelmi mm, és tanács dokumentumára, mm, amely kimondja azt, hogy a harmadik országok számára is támogatást, csak úgy támogatást kell nyújtani, mint az OCT és az ultraperiférikus területek számára, annak érdekében, hogy ezek a harmadik országok is finanszírozhassák a közös programjaikat az OCT és az ultraperiferikus területekkel. Mellesleg a bizottság is tett erre javaslatot már. És akkor befejezésképpen láttuk az, hogy az OCT-k osztják azokat az értékeket és alapvető hagyományokat, amelyek amelyekre az Európai Unió is alapul. Fontos a fenntartható fejlődés biztosítása. Itt nem csak pénzügyi támogatásról és eszközökről van szó, itt elsősorban normákról, értékekről van szó az Európai Unió értékeit kell fejleszteni a világ más területein is figyelembe kell venni a kétoldalú vagy többoldalú tárgyalások során a harmadik országokkal is ezeket a lehetőségeket, és a harmadik országokat is szorosan be kell vonni ezekbe a folyamatokba. Miért ne képzelhetnénk el azt például, hogy mit is tesznek a tagállamok ezeken a szinteken, és be kellene vonni az OCT képviselőket az unióval való tárgyalásokba. Azt hiszem, hogy meg kell alapozni a regionális integrációt, ez pedig a közös felelősség gel és az együttműködéssel lehet megtenni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, Deladrier úr, a hozzászólást. Sajnos nincs több időnk, úgyhogy nem maradt idő kérdések feltételére. Úgy gondolom, hogy megadom a szót Grez asszonynak, hogy zárja le a találkozót. Nos, Sajnos már is meghaladtuk az időkeretet, úgyhogy köszönöm szépen a hozzászólóknak, a résztvevőknek a munkát, mindenkinek köszönöm, hogy eljött, illetve hallatta a hangját. Sajnos nem voltunk többen, lehettünk volna, de hasznosnak ítélem az eszmecserét, és mindenképpen lehetővé teszi azok számára, akik ezen a kérdéskörön dolgoznak, hogy hatékonyabban figyelembe vehessék az itt elhangzottakat. Köszönöm szépen, és további kellemes napot kívánok mindenkinek. Thank you.